Chyba możemy zaczynać. Przypominam, że jeśli ktoś może sprawdzić kartę. Elkezdjük az ülésünket. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a szavazó kártyákat ellenőrizzük majd később, hogy itt van-e mindenkinek a szavazó kártyája. Mindenkit üdvözölni szeretnék a nyári eh, szünet után. Elkezdhetjük a munkánkat. Üdvözölni szeretném e, a tagokat, a helyettes tagokat, és e, az elnök úr kedvesen köszönti a tolmácsokat, és illetve a bizottság képviselőit is köszönteni szeretném, valamint a tanács képviselőjét. A napirend elfogadásával kezdjük. A titkárság elmondta azt, hogy van egy módosítás a napirendben, ez pedig a következő pontot érinti kihívások a mélytenyésztésben. Erre a napirendi pontra holnap 9 órakor kerül sor. A STOA előadása pedig a mezőgazdaság jövőjéről, pedig a mai napon kerül taglalásra a 11-es napirendi pont helyet, tehát a 11-essel helyet cserél. Erdős úr az illetékes. Nie mamy tłumaczenia czeskiego, martańskiego, słowackiego i danskiego. Szlovákul, máltaiul és csehül nincsen tolmácsolás. Most a jegyzőkönyvek elfogadása a következés június 20-ai napirendet elfogadjuk. A négyes nagyobb napirendi pont következik, ez a 2018-as pénzügyi év. Szanyi Tibor a jelentéstevő. És meghallgatjuk az ő bevezetőjét. Július 11-én eh, hallgattuk meg a jelentéstervezetet a bizottság eh, konkrét számadatai eh, alapján, amelyet a 2018-as költségvetés tervezet kapcsán megfogalmaztak. A jelentéstől kap szót. Parancsoljon, hogyha szeretne szót kérni. Chairman, I also welcoming everybody. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözölni szeretnék mindenkit a kellemes nyári szünet után. Nagyon rövid leszek, ahogy ön ezt jelezte is. Azt gondolom, hogy a nyári szünet nem segítette elő az intenzív konzultációt. Az elmúlt napokban azonban a kollégák eltökéltséget tanúsítottak ebben a kérdésben, és Katerinának, illetve a többi kollégának köszönetet szeretnék mondani. Nagyban segítették a munkát, és segítették azt, hogy erre a végeredményre jussunk. Azt gondolom, hogy Tulajdonképpen az ő összes fő pozíciót összegezni tudjuk a politikai frakciók részéről ebben a jelentésben, és azt gondolom, hogy ez a jelentés most összefoglalja az összes fő megjegyzést, amely elhangzott az elmúlt fél évben a szavazói listán. Nagyon sok pozitív jel van, plusz Éppen ezért arra kérnék mindenkit, hogy kövesse a jelentéstevőt, és tanúsítson pozitív hozzáállást a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a szavazást. Egyes módosító, Vigasz úr módosítója, köszönöm szépen, ellene, elutasítva Kettes módosító mellette elfogadva. Ötös módosító mellette elfogadva. Hetes mellette. Nyolcas mellette elfogadva. 9-es módosító mellette elfogadva. But it, it would only fall if that was adopted, but that was not mm. adopted. So we have to do three. Mm-hmm. Okay. can we start? We start. <laughs> Okay, okay. Mamy przegłosować jeszcze poprawkę, e, poprawkę e, trzecią. Farzival. Hármas módosítóról szavaznunk kell. Akkor visszatérünk a hármas módosítóra mellette. Köszönöm, elfogadva. Ez azt jelenti, hogy akkor most áttérhetünk a hatos módosítóra. Hatos módosító mellette, köszönöm, elfogadva. Egyes kompromisszum. Erről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 16-os módosító következik, mellette, ellene, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 16-osról. Lezárom a szavazást elutasítva. Kettes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A 15-ös módosító mellette, köszönöm, elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es mellette. Köszönöm, elfogadva. 4-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es módosító mellette, köszönöm, elfogadva. 5-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 6-os kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as szennyőr és Kaputor módosítói, 48-as mellette, 51-es mellette. Köszönöm elfogadva. 52-es, Eszerre Rodriguez úr, mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan az 52-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 30-as módosító mellette, köszönöm, elfogadva. Most a teljes tervezetről szavazunk módosított formájában, mellette, illetve megnyitom az elektronikus szavazást, mondja az elnök, lezárom a szavazást, Okay, we have... Okay. Proszę Państwa, powtórzę głosowanie. Myślę, że się pospieszy. Megismételjük a szavazást, mert talán egy kicsit gyorsan lezártam, tehát megismételjük a végső szavazást a jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Elfogadva. Az ötös napi rendi pontra térünk át. Ez is egy jelentéstervezet. A vélemény előadója eh, ismét Szanyi Tibor. Megkérdezem Szanyi urat, hogy szeretne megjegyzést tenni, nem? akkor ezzel áttérhetünk a szavazásra. Elkezdjük a szavazást. Hát, a 6, 2-es, 4-es mellette, köszönöm, elfogadva. 6, 2, 3, 8-as mellette, mellette, 6, 2, 3, 9 mellette, 6, 2, 40 mellette, elfogadva, 42 mellette, elfogadva, 43 mellette, elfogadva, 44-es mellette elfogadva. 35 mellette ellene elutasítva. 62-36 mellette ellene elutasítva. 45 mellette elfogadva. 34-es mellette elfogadva. 12-es mellette elfogadva. 15-ös mellette elfogadva. E, poprawka 15 e, już nie jest. 15-ös. Erről nem kell szavaznunk, mivel a 62-12-es elfogadásra került, a 16-os a következő mellette ellen elutasítva. 07-es jár úr módosítója mellette elfogadva. 17-es mellette ellene elutasítva. 09-es járúré mellette elfogadva. A 20-as következik, 62 a 20-as mellette ellene elutasítva. Głos, Poprawka 11. E, 62-11-es mellette elfogadva. Megismétek a 62-11-est elfogadva a 06-os mellette elfogadva. 08-as mellette elfogadva. 14-es Takula mellette ellene tartózkodás elutasítva. Huszonegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene elutasítva. 23-as mellette ellene elutasítva. 47-es tövé mellette elfogadva. 62-10-es. 62-13-as ezek azonosak, együtt szavazunk mellette, elfogadva. es elutasítva, 48-as mellette, elfogadva. 25-ös mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell, a 25-öst, erről megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ellenőriznünk kell, mert szoros volt az eredmény. A 22-es mellette, ellene, elutasítva. 50-es, elfogadva. a jelentést, ő nem szavazott mellette? Az 51-es mellette elfogadva. 52-es mellette elfogadva. 53-as mellette elfogadva. 54-es mellette elfogadva. 55-ös mellette elfogadva. 56-os mellette elfogadva. A 62.00 következik. Mellette elfogadva. as mellette ellene. Azt gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell 62.03-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Legjobb, ha ellenőrizzük, mert nem volt világos. 62.04-es mellette ellen elfogadva. Ok, poprawka pana posła Denano 05 za. 0 ös mellette ellene elutasítva, de ezt ellenőriznünk kell. A 06-02-06-osról szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-26-os mellette ellene elutasítva. 27-es mellette ellene elutasítva, 28-as mellette ellene elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene elutasítva, 31-es mellette ellene elutasítva, 33-as mellette ellene elutasítva. 57-es jelentéstevője mellette elfogadva. 62.02 mellette elfogadva. sprawozdawca za. 58-as mellette elfogadva. 59-es mellette elfogadva. 60-as mellette elfogadva, 61-es mellette elfogadva, 62 mellette elfogadva, 63-as mellette elfogadva, 64 mellette elfogadva, 66-os mellette elfogadva, 66 mellette elfogadva, 0-1 mellette elfogadva. Elnézést, a 62-67-es ortuk, de most elfogadtuk. 62-19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ezzel lezártuk a szavazást, ezzel a témával kapcsolatban. Következik a hatodik napi rendi pont. Köszönöm szépen Szanyi úrnak, az előadónak a munkáját, a két véleménytervezetet. Nem tudom, hogy van-e még mondani valója, hogyha igen, akkor tessék parancsolni. Köszönöm. Köszönöm talán annyi. No paseren. Ennyit szerettem volna mondani. Przechodzimy do punktu szóstego. Dostosowanie niektórych aktów prawnych. Nézzük a hatodik e, pontot. A 290-es, 291-es cikkek e, az Európai Unió működésről szóló szerződésről, az ebben megfogalmazott eljárásról szól ez a vélemény, Buda úr az előadó, és eh, Saja úr eh, a Júri Bizottságbeli előadója ugyanennek a témának. Buda úr, van -e esetleg bevezető észrevétele? Buda. Pan poseł Buda e, nie, e, e, nie, nie zabiera głosu. W takim razie przechodzimy do... Buda úr nem kért szót. Ezek szerint kezdhetjük is a szavazást. A véleménytervezettel kapcsolatosan. Én azt javaslom, hogy egy blokkban szavazzunk az első módosítás csomagról, egészen a 197-ig egyetlen blogban szeretnénk, szeretnénk tehát a 197-essel bezárólag szavazni az első módosítókról. Most megnyitom a szavazást, ismétlem, ezek többnyire Caputo által jegyzett észre meg, módosítók, ezekről egy blokkban szavazunk, most megnyitom a szavazást.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 Ezt elektronikusan ellenőrizzük, most megnyitom a szavazást, hetes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-92, ezek azonos tartalmúak, mellette elfogadva. 148 mellette ellene elutasítva. 149, 150, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151, 152, elfogadva. 157, mellette ellene elf, elutasítva. 158, elutasítva. 159, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 161, 162, 163 azonosak, elfogadva. 164, 165 elfogadva, 166 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170-71 elfogadva. 178. Nekov úr mellett ellene tartózkodás elutasítva. 179 mellett ellene tartózkodás elutasítva. egy elutasítva. i 183 identyczne. Kto za? Przyjęta. 191 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 194 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 195-166, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198, ez technikai módosítás, erről nem szavazunk. 199, ugyanez. Most a 200-nál tartunk, mellett ellene tartózkodás elutasítva. 201 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 203 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító. Az előadó részéről mellett ellene tartózkodás ezt most ellenőriznünk kell, elektronikusan kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, mintha elfogadtuk volna, de mindenki szavazott, ha jól látom, lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Úgy látom, itt a terem baloldali részében egy kicsit lemaradtak ezért eh, éreztem úgy, hogy jobb lesz, hogyha elektronikusan szavazunk. Minden esetre sikerült elfogadni, ez a lényeg. Hármas módosító elfogadva, négyes mellette elfogadva. Poprawka 22 e, w dwóch częściach. 202 két részben első rész, mellette elfogadva. Második rész mellette lenne elutasít. Popra- druga część odrzucona. Poprawka 5 i 204 identyczne. Za. Az ötös és a 204 azonosak mellette elfogadva. 205-206 azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elérkeztünk a bevezető rendelkezésekhez, hatos módosító erdős úr mellette elfogadva. Most szavazhatunk a véleménytervezet egészéről a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást, tehát a jelentéstervezet egészéről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Uh, a vélemény tehát a szakbizottság elfogadta. Buda úr jelentéstevőként szeretne szólni. Domnule președinte, foarte pe scurt vă mulțumesc tuturor colegilor pentru eforturile depuse. Szeretnék röviden köszönetet mondani mindenkinek az erőfeszítéseiért. Figyelembe vettem a véleménytervezet kidolgozásában a jogalkotási technikát egyrésztről, másrészt pedig az Európai Parlament szerepének erősítésének szükségességét. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szavazással végeztünk, ami azt jelenti, hogy tovább léphetünk a tartalmi vitákra. A hetedik ponttal kezdjük. Ez egy ajánlás az Ausztráliával folytatott kereskedelmi tárgyalásokban az tárgyalási mandátumra nézve. Andrew Andrieu úr az előadó. Nagyon fontos véleménytervezet ez, mindannyian tudjuk, hogy Ausztrália a mezőgazdasági piacon nagyon fontos helyet foglal el, ezért lényeges, hogy a kereskedelmi megállapodásról vitát folytassunk, és az is nagyon lényeges, hogy hallassuk hangunkat ebben az eszmecserében. És hogy figyelembe is vegyék a véleményünket a megállapodás megkötése során. Az bizottság, a vezető bizottság ezen a területen, ezért gyorsan kell eljárnunk, hogy majd a plenáris ülés is figyelembe tudja venni a véleményünket. Ami a módosítókat illeti, a 84 AM, a 8-tól 4-ig AM rendszerben nem lehet módosítókat benyújtani, hanem a titkársághoz lehet ezeket elküldeni Word formátumban. A módosításokat az Agri titkárságnak kell megküldeni eh, szeptember 3 ig 11, szeptember 1-ig, 11 óráig. Andrea úr nincs itt most, ezért így aztán nem is tudja bemutatni a véleményét, viszont eh, Denano úr szót kért, ő szeretné az előadó nevében ismertetni a véleménytervezetet Denano úr. Ah, Köszönöm szépen, Erik Andrió úr sajnos nem tudott családi okokból ma eljönni. Ezért szeretném elolvasni a vélemény tervezetét, amit azért megírt. Kétségtelenül a legérzékenyebb pontja ennek a megállapodásnak a mezőgazdaság. Ausztrália nagyon sok és sokféle mezőgazdasági terményt állít elő, amit főleg exportál. Brazília tájföld mellett nagyon kedvező a jó és marha tenyésztésre ez az ország, és rengeteget exportál ezekből a húsokból. Ráadásul a KM országok csoportjának az egyik alapító tagjáról van szó, szerették volna liberalizálni a mezőgazdasági piacot globális szinten. Ezért küzd ez a csoport. Ausztrália vár, vezető szerepet vállalt ebben. Megpróbálják a belső tarifális határokat is lebontani. Az Európai Unió mm, számára kedvező lenne, hogyha megállapodás jutnánk Ausztráliával az 500 millió európai állampolgár és fogyasztó érdekében is. A tárgyalások valószínű megnyitásával kapcsolatban érdemes óvatosságra intő ajánlásokat megfogalmazni a mezőgazdasági területen. Nagyon fontos az is, hogy megtartsuk azt az egyensúlyt, amit már a mezőgazdasági területen sikerült kialakítani. Nagyon fontos, hogy az, hogy a iparai, iparunk, az európai ipar újabb piacot szerezen, ennek ne a gazdáink legyenek ismét az áldozatai. A gabonák, a cukor és a tejágazat érzékeny ágazatnak kell, hogy minősítve legyen, és óvnunk kell az ausztrál behozataltól. A jó és marha tenyésztéssel kapcsolatban pedig az is nagyon fontos, hogy Európa fontos kötelezettségvállalásokat tegyen a saját gazdáinak megvédésére. Az engedmények, amelyeket már is mm, megadtunk a korábbi egyezmények értelmében, elégségesek kell, hogy legyenek a mezőgazdaság területén, hiszen gondoljuk arra, hogy a Brexit-tel a mezőgazdaság amúgy is sérülhet, ennek komoly hatásai lehetnek a mezőgazdaságra, ezért nem szabad, hogy további kockázatokat jelentsen az Ausztráliával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás. Technikai, egészségügyi korlátokra van szükség, de a legfontosabb az, hogy a földrajz eredet megjelöléssel ellátott termékeket, amelyek egy nagyon fontos szegmensét képezik az Európai Uniós mezőgazdaságnak, továbbra is védjük, ezeket elismertessük az Ausztrál féllel is. Köszönöm szépen! Otwieram dyskusję. E, bardzo prosił. Szeretném most megnyitni a vitát. Mela úr, asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Takolla a kollégám nevében is üdvözölni szeretném a jelentést, ő sajnos nem tud itt lenni, és néhány pontot felírt. Európának szüksége van egy kiegyenlített, átfogó szabadkereskedelmi megállapodás Ausztrá- Ausztráliával. A juhús, a marhahús, a tej, nagyon fontos, hogy ezeket tiszteletben tartsák, és fontos, hogy a megállapodások mind az európai és az ausztrál gazdák számára is esélyt jelentsenek. Fontos, hogy az Európai Unió pozícióját, mint világszintű szereplő pozícióját ezt erősítse. Nagy mezőgazdasági termelővel kell felvennünk a versenyt. Ez azt jelenti, hogy a versenyhelyzetben meg kell álljuk a helyünket, és ez fontos, hogy az európai gazdák felé is tudatosítsuk. A jelentéstevő véleménye számunkra túlságosan kritikusan fogalmaz, éppen ezért módosítókat fogunk benyújtani. Az, az, hogy az ausztrál agrárpiacot fenyegetettségként említik, kizárólag fenyegetettségként, mi ezt túlzottnak tartjuk, én ismerem az országot, jól ismerem, és ami az éghajlati változást, a szárazságot illeti, hiszen ezek jellemzik a kontinensen, vannak olyan régiók, ahol jó a termelés, viszont vannak más régiók, ahol kevésbé, tehát fontos, hogy az EU e, agrárpiacát támogassuk, hiszen e, ez igen ambiciózus, és meg kell néznünk, hogy hol e, követeljünk kontingenseket. Az érzékeny ágazatokban természetesen tárgyási esélyt látunk, és fontos, hogy megvédjük magunkat de továbbra is pozitívan gondolkodunk a kereskedelmi megállapodásról, nem csak az európai gazdaság számára, hanem a mezőgazdaság számára is esélyt jelent mindez. Hogyha megfelelően járunk el, akkor Ausztráliát elfogadhatjuk egyenjogú kereskedelmi partnerként, és közös projektekben gondolkodhatunk velük. Köszönöm szépen. Pan poseł Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is előadója vagyok az Új-Zélandról szóló véleménynek. Először is előre szeretnék elnézést kérni az esetleges ismétlésekért. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió és Ausztrália közötti átfogó megállapodás kiegyensúlyozott legyen, csak akkor lehet előnyös számunkra az EU legérzékenyebb szektorait védeni kell, és ki kell hangsúlyozni a szerepüket. A szabadkereskedelmi tárgyalásoknak nagy hatása van a mezőgazdasági ágazatra. A bizottság nagyon fontos, hogy világosan felmérje a kihatásokat az európai termelőkre, az esetleges megállapodás az EU és Ausztrália között nagy hatása lesz az ő munkájukra. Ért, úgy tudom, hogy a bizottság tanulmányt készített arról, hogy a kereskedelmi megállapodások hogyan hatnak ki az élelmiszerhez való hozzáférésre. Egyszer hallottam erről, de aztán azóta semmi új, újság. Érdekelne a bizottság képviselője részéről, hogy elkészült-e ez a jelentés vagy vélemény, és mit tartalmaz. Én alapból nem ellenzem a kereskedelmi megállapodásokat, de én azt gondolom, hogy tájékoztatásra igenis szükség van, hogy tudjuk, hogy miről is szól ez a javaslat. Remélem, hogy Hogan úr majd elmondja ezt nekünk. az Európai Unió számára mik a lehetőségek. Azért én úgy gondolom, hogy a 24 milliós piac lehetőségeket tartogat számunkra, hogyha jól tárgyalunk. 2016-ban 5 milliárdos értékű volt az kereskedelem a két térség között. Hogyan kapcsolódik ez a Brexithez? A Brexit komoly kihívást jelent majd az Egyesült Királyság és az EU számára egyaránt, a mezőgazdaság területén is. Az Egyesült Királyság még mindig tag, de a 27 másik tagállam sokszor kihívfogásnak használja a Brexitet a saját előnyei érvényesítésére. Köszönöm szépen. Oui, merci. Köszönöm, elnök úr. A nyolcas pontot leszámítva kedvezőtlenek az Európai Unió és Ausztrália kereskedelmi megállapodásában a mezőgazdasági szektor számára, ami nagyon sérülékeny. Szerintem katasztrofás következményekkel járhatna, ha így elfogadnánk. Brazília után a marhahús legnagyobb exportálójáról van szó, és a hús, megtermelt hús 60%-át exportálják. Úgyhogy szerintem a megállapodásból ki kéne zárni a juhúst és marhahúst teljes mértékben. És a kereskedelmi megállapodást olyan szektorokra kellene korlátozni, ahol nincs ilyen jellegű verseny. Minden ország szuverén jogot kéne, hogy kapjon arra, hogy saját maga tárgyaljon a saját szakpolitikájának megfelelően. Köszönöm. Fjellner. Fjellner. Fjellner úr, köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy én most, mint látogató hozzászólok az INTA szakbizottság tagjaként szorosan követem ezt a témát, és nagyon érdekesnek gondoltam azt, hogy így első kézből végighallgathassam a témáról szóló vitát. Amikor elolvastam a szövegeket, akkor hát tudjuk, hogy nem mindig tükrözi az összes képviselő álláspontját egy szöveg. Egy jól működő és nyitott élelmiszerpiac globális szempontból nagyon fontos az önök szektora számára is. Az Európai Unió a mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek legnagyobb globális exportőre. Mindazonáltal ismerem, hogy nagyon komplikált ügyről van szó, több kolléga rámutatott erre is, arra, hogy vannak különös érzékenységek ezen a területen, és fontos emlékezni arra is, hogy ma az ausztrál marhahús 400 tonnás importja elenyésző az 1000 millió tonnás fogyasztáshoz képest. Tehát az importunknak is csak egy bizonyos százalékát teszi ki az ausztrál marhahús, és a fogyasztásnak az import szintén csak egy alacsony százalékát teszi ki. Érdemes egyébként odafigyelni más megfontolásokra is, például a végső ö, szövegben az offenzív érdekekre is kitérhetünk, hiszen Európának vannak offenzív érdekei Ausztrália kapcsán is. Az egyik, amiről tudunk, ez például a sajt. 154 milliárd euró értékben exportálunk, és csak 1 millió euró értékben importálunk sajtot. Persze, óriási a szakértelem ebben a teremben, az önök szakértelme más ilyen offenzív érdekekre való rámutatásra is lehetőséget ad. Jó magam is nagyon érdeklődöm, például a bor exportja iránt. Ausztráliában az ausztrál borpiac el van ára, vagy nagyon hibás. Nettó borimportőrök vagyunk, 446 millió értékben importálunk, de csak 188 millió euró értékben exportálunk az Európai Unióból bort Ausztráliába. Hogyan lehetséges ez? Hiszen tudjuk, hogy az európai bor globális szinten a világ legjobbjának van elismerve. Ha megkapargatjuk a felszínt, akkor azt látjuk, hogy nagyon diszkriminatívan kezeli az ausztrál fél a, az európai bort. Védik a piacokat, és más offenzív területek is vannak, amelyekbe érdemes alaposabban betekinteni. Remélem, hogy önök hozzá tudnak majd ehhez járulni és a kül, vagy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nagyon számít az önök hozzájárulásaira. A végső vélemény nagyon fontos, hogy a valóságot tükrözze, és az európai gazdák valódi érdekét, és ne egy rutinból elfogadott szövegre legyen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Igen, hát a véleménynek nyilván figyelembe kell venni a valóságot, az Európai Unió érdekeit is, hiszen hát tulajdonképpen erről van szó. Nem akarjuk azt, hogy csak bizonyos érdekeket vegyünk figyelembe, csak bizonyos területek befolyásolják a véleményünket, de ugyanakkor meg kell bizonyosodnunk arról is, hogy széles körül megállapodás révén tudjuk mindkét fél részéről elfogadni ezt a megállapodást. Fjellner úr, köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött az ülésünkre. Nagyon kedves ez az INTA szakbizottság részéről, vagy nevében is, akik az illetékes bizottság, hogy szeretnének részt venni a mi ülésünkön, és ilyen fontosnak tartják a hozzájárulásunkat a vitához. Ha az európai gazdálkodási modellt nézzük, és a termelés mértékét, volumenét Ez azért nagyon fontos, mert a kereskedelmi aspektusoknak a mezőgazdasági termelékenység hatékonyságára is hatása lesz. Köszönetet mondok én is Fjellner úrnak, mondja Tarabella úr, nagyon fontos, hogy a protekcionizmust és a jogos önvédelmet ne keverjük össze. A protekcionizmus elkerülendő. Persze, a kulcsfontosságú ágazatok védelme ö, jogos, és ezt érdemes népszerűsíteni is. A mezőgazdaság területén nagyon sok ilyen terület van. Akár a TTIP-ről van szó, akár a CETA-ról, akár a Mercosur államokkal folytatott tárgyalásokról, ahol egyébként ismét a marhahús ágazat nagyon érzékeny. Új-Zéland és Ausztrália öt nagy globális mezőgazdasági termelő felsorolását tettem most meg mindannyian ezek a nagy ö, résztvevők, ezek a, ezek a jelentős versenytársak, ezekkel szemben egyre kevésbé védjük a saját gazdáinkat, sőt, a szabályokat lebontjuk a globális piacon. Ezért a mi gazdáinkat egyre nagyobb versenynek, egyre nehezebb helyzetnek tesszük ki. Gondoljunk az ausztrál húsra. Lehetséges, hogyha a, mező, a globális felmelegedés problémáját akarjuk szem előtt tartani, akkor a legegyszerűbb az lenne, hogyha nem importálnánk a világ másik végéről húst. És akkor ezzel érdemes lenne a protekcionizmus koncepcióját átgondolni és újra definiálni. Mely pontokra érdemes hangsúlyt fektetni, amelyek veszélyt jelentenek a mi gaz- mezőgazdaságunk számára. Kérem az Inta szakbizottságot, hogy az Európai Bizottságot kérjék fel arra, hogy a nagy felekkel való tárgyalások esetén ne az utolsó legyen, és az áldozat a mezőgazdaság, hanem első helyre sorolják, azzal kezdjék a párgy, tárgyalásokat is. Azzal zárnám a felszólalásomat, hogy a Brexit egy nagyon komplikált ügy lesz, az ausztrál helyzetet annyira nem ismerem, az új zélandi sokkal jobban. De mivel, amikor 73-ban az Egyesült Királyság belépett az EU-ba, kollektív előnyöket kapott a brit nemzetközösség többi tagja is. Ez volt az egyik feltételük. Most ez a 70-es években kapott előny, amit egyébként akkor az Egyesült Királyság ért el, ez még mindig érvényes kell, hogy legyen az összes nemzetközösségi tag részére. Ez egy kérdés, remélem, hogy az Európai Bizottság majd válaszolni fog a felvetésemre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Hangsúlyozta, azt a nagyon fontos dolgot, hogy a tárgyalásokban a nagyon kér, nehéz kérdések, a mezőgazdaság kérdése mindig félre vannak söpörve, és csak a tárgyalások végén kerülnek elő, és akkor lehet azt az érvet használni, hogy de hát most már annyi mindenben megállapodtunk, annyi mindent elértünk, akkor most nem lehet mindent a kukába dobni a mezőgazdaság miatt. És igaz, hogy ennek nagyon komoly hatása van a mezőgazdasági ágazatra. Emlékszem akkor, amikor Mendelssohn biztos úr, egy brit, nagyon sokban engedett a mezőgazdaság tekintetében az ilyen jellegű tárgyalások során. Az Intabeli szak kollégánk is mondta, és én hangsúlyoznám, amit mondott, a valóságra kell összpontosítanunk, és pont ez az ijesztő valóság az, amivel szembe kell nézniük az európai gazdáknak. Nem akarunk mindenáron protekcionizmust, de nagyon fontos, hogy a valóságot vegyük figyelembe. Szenre asszony kapszód. Presidente, eu vou facer unha intervenção agora para as duas para os dous debates, para Australia e para Nova Zelândia. A két eh, vitával kapcsolatosan eh, a következőket szeretném elmondani először is. Az ilyen tárgyalásokban eh, általában egyoldalúak az előnyek, mindig a nagy exportőrök előnyére szolgál egy ilyen megállapodás, és a kis gazdák, a kisebb termelők hátrányát szenvedik. Ezért úgy gondolom, hogy a kis és középméretű termelők semmit előnyt nem nyernek az ilyen megállapodásokból. Figyelembe kell vennünk, hogy a kis és középvállalkozások, a helyi vállalkozások számára is hátrányos mindez. Megszűnnek az állások, és ez a negatív hatással van a környezetvédelmi, illetve a klímaváltozási céljaink szempontjából is. Nagyon aggályos minden számunkra. Sokszor elmondjuk, hogy milyen fontos a klímaváltozás elleni küzdelem, de hogyan lépünk fel ellene, hogyha közben olyan megoldásokat és megállapodásokat tárgyalunk, amelyek tovább rontják a klímahelyzetet. Az kellene, hogy a célunk legyen, hogy kis távolságokba szállítsák az élelmiszereket, Éppen ezért úgy gondolom, hogy az ilyen megállapodásokról szóló tárgyalásokat egyszerűen le kell állítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Horstling úr kap szót. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Sok kolléga hozzászólt a tekintetben, hogy milyen lehetőségeket jelent egy szabadkereskedelmi megállapodás az EU számára is, de a mezőgazdaság tekintetében érdemes nagyon óvatosnak lenni. Nézzük meg például a bor exportot. Ha tudjuk exportálni a bort, az nagyszerű, de, de tudunk-e mondjuk ír marhahúst exportálni Ausztráliába? Hát ez egy kicsit kevésbé tűnik realistának. Beszélhetünk a szabadkereskedelemről, de ezen belül a mezőgazdaság helyzete mindig kényesebb. Amikor az egyes megállapodásokat külön-külön akarjuk megvizsgálni, például Mercosurra, Ausztráliába, Új-Zélanda, az egy dolog, de jobb lenne, hogyha együtt tudnánk megvizsgálni őket, és azt fogjuk tapasztalni akkor, hogy egyre inkább vesztes helyzetbe kerülünk, mert ezekkel az országokkal bizonyos tekintetben nem fogunk tudni versenyezni. Most esély van előttünk arra ismét, hogy megint csak elveszítsük magunk alól a realitás talaját. A világ másik végére exportálunk dolgokat, és a globus másik sarkából importálunk. Ez ökológiai szempontból egy védhetetlen. Nagyon sok területen meg tudunk állapodni, de szerintem érdemes egy kicsit szigorúbbnak lenni. Hiszen a nap végén fontos, hogy úgy érezzük, hogy minden szempontot tekintetbe vettünk. Ott van a CETA, ott volt a TTIP, és nagyon fontos, hogy tanuljunk ezek kapcsán elkövetett hibáinkból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak nincs igazán nagy illetékessége a kereskedelmi tárgyalásokban. Most nem fogom ezt egyszer elmondani, de azért nekünk nagyon kicsi a lehetőségünk, hogy ebbe beleszóljunk, inkább az intának van illetékessége persze a legtöbb megállapodás érinti a mezőgazdaság területét, ennek ellenére semmiféle behatásunk nincsen arra, hogy eh, hogyan alakulnak ezek a tárgyalások, csak az intának van erre lehetősége. Én ezt eh, még egyszer, hogy el kell mondjam, jó lenne, hogyha ennek a szakbizottságnak is nagyobb eh, hatásköre legyen, lenne a kereskedelmi tárgyalások alakulására, hiszen az európai élelmiszer és mezőgazdasági piacra igenis nagy hatással vannak ezek a tárgyalások. Ami az Ausztráliával kötendő megállapodást illeti, úgy tűnik, hogy nagyon fontos a hatástanulmány elvégzése. Nem tudom, hogy ezt elvégezték-e erre az ágazatra nézve. Ausztrália nagyon nagy termelő jó és Maraus területén. Ahogyan Andrew is elmondta, ezek nagyon kényes ágazatok a cukor, cukor és más ágazatokkal együtt. A bor is említése került az interbeli kolléga részéről. Én úgy tudom, hogy Ausztráliában egy liter európai bort sem árulnak, mert ez egyszerűen lehetetlen képtelenség betörni az ausztrál piacra borral. Kifejezetten protekcionista rendszerük van, és lehetetlen betörni erre a piacra. Ők jönnek ide, alacsony árakkal versenyeznek az európai piacon. Ez is egy egyenlőtlenséget, torzulást okoz. Az ő áraik sokkal alacsonyabbak, mint az európai borárak Jó lenne tudni, hogy a bizottság képviselője elmondhatná nekünk, hogy végeztek-e hatástanulmányt, hiszen ez nagyon lényeges lenne. Mászröm asszony, úgy látjuk, hogy előbb próbálja segíteni ezeket a tárgyalásokat. Terebella úr és más is beszélt a protekcionizmusról. Itt legyünk óvatosak. Én nem protekcionizmust hirdetek, mert ez azt jelenteni, hogy például az Egyesült Államokban nem tudnánk termékeket értékesíteni, de a, PAK, a KAP például a Trump kormányzat által felhozott érv gyakran, hogy ne tudjunk élelmiszereket értékesíteni Amerikában a greening és az fiataloknak hogy nyújtott tárgy, támogatások érvként szerepelnek az Egyesült Államok általi tárgyalásokban. A greening, a fiataloknak nyújtott támogatás, illetve a kap. Ezek a támogatások, amelyek az első pillérben vannak. Ez a protekcionizmus a Trump, Trump kormányzat részéről, a másik dolog pedig, hogy Európában, ez is politikai kritérium, megvédjük a kényes ágazatainkat, és Mi hiszünk a kis távolságokra történő szállításban. Én úgy gondolom, hogy általában a társadalomnak ezeknek a szabályoknak a felazítása több kárt okoz, mint amennyi előnyel szolgál. Rzadko robię tyle komentarzy, ale... Köszönöm szépen az elhangzott megjegyzéseket. Sok véleményt hallottunk a kollégáktól, és én magam is szeretnék néhány dolgot megfogalmazni. Azt gondolom, hogy a vitában részt kell, hogy vegyünk. Az Interszakbizottság eh, is képviselteti magát, ez nem egy zárt vita, természetesen ezt is figyelembe kell, hogy vegyünk, és eh, Természetesen a politikai frakciók döntését és figyelembe kell vegyük. Gyakran az elnök dönt arról, hogy ki felelős a témáért, ezek alapvető kérdések, és ezekkel foglalkoznunk kell. És a Kopakodzsaka kollégáinak gyakran elmondom azt, hogy mindannyian különböző kérdéseken dolgozunk, az INTA felelős bizonyos ügyekért. Nagyon fontos, hogy információt gyűjtsünk, és ezt továbbítsuk, azért, hogy a tagok jobban tisztában legyenek azzal, hogy mi is történik. Hát tudom, hogy jól meg fogjuk tudni szervezni a munkát, és együtt fogunk dolgozni más tagokkal, azért, hogy a jelenség mértékéről jobban tájékozódjunk. Dessz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is érdeklődéssel követtem a vitát, és akik ismernek, tudják azt, hogy én nem ellenzem a kereskedelmi megállapodásokat, illetve a protekcionizmus nem támogatom. A bilaterális kereskedelmi megállapodásoknál azonban oda kell, hogy figyeljünk, hogy ezek ne az európai mezőgazdaságot károsítsák, és Új-Zéland és Ausztrália fontos mezőgazdasági termelők. Néhány számadatot kikerestem Új-Zélandel kapcsolatban. Itt a tejtermelés 2000 10 és 16 között 24%-kal növekedett Európában, pusztán 12%-kal. Van egy további adatom, 2008 és 2016 között a vaj export új-Zélandból Ausztrália, Európába csak 5%-kal növekedett, Kína esetében 500%-os ez a növekedés, ez a növekedés, ami aggaszt, ez a monopól helyzet. Egy, egy tejőzem tartja kezében 95%-át ennek az üzletágnak Ausztráliában. Természetesen ez a tejőzem igen ütőképes, hogyha Európában Nézzük a helyzetet, a tíz legnagyobb tejtermelő üzem 96%-át tartja kezében az üzletágnak, ami az üzemek méretét életi, az átlagos üzemméret Új-Zélandon 420 tehenet jelent, Európában 36 tehenet jelent mindez. Új-Zélandon évben kint tudják tartani az állatokat, nem kell e, épületeket megépíteni, tehát itt nem vagyunk versenyképesek, nem kapnak az új-zélandi gazdák állami támogatást, viszont e, sem a bizottság, sem a parlament és sem az Európai Tanács e, nem vegzálja őket különböző kikötésekkel, mint ahogy ez nálunk jellemző a biztos döntésére emlékszem. és ezt elmondta minden egyes rendezvényen. A gazdák igen bosszankodnak emiatt, ezt hallottam az elmúlt hetekben, de itt saját magunknak köszönhetjük mindezt, tehát mi vagyunk a hibásak. Hogyha a kereskedelmi, kereskedelmi megállapodásokat megköték, Fjellner úr, és én is tíz évig tagja voltam az Intának, akkor oda kell figyelnünk azzal, hogy korlátozott értékeket rögzít, lépcsünk, nem tudunk 100%-ban elhatárolódni, viszont korlátozni kell ezeket a tonázsokat. Európából került exportra egy bizonyos típusú vaj, viszont a feltételek miatt ez megakadt. Alig ér a kolléganős csatlakozom, a totális protekcionizmus nem visz bennünket tovább, hanem ezzel több millió munkahelyet veszélyeztet eh, Európában. A Greenpeace és más szervezetek között ezen a ponton igen nagy az egyetértés Trump, az amerikai elnökkel, de hát Remélem, hogy majd egy értelmes megállapodás születik, amely nem az európai gazdaságot károsítja. Köszönöm szépen. Ich bin jetzt ganz überrascht zu hören, dass der Herr Dess wohl in Zukunft meglep az, hogy Dessz úr azt mondja, hogy ne legyen támogatás a gazdák számára, de ellenőrzése, így értettem a Dessz úr, tehát nem tudom, mit gondolnak mindenről a gazdák. Én alapvetően azt szeretném mondani, hogyha egy olyan témáról beszélünk, mint ez, akkor meg kell néznünk azt, hogy értelme van-e, alapvetően értelme van ennek a témának. Van-e értelme annak, hogy hasonló termékeket cseréljen két kontinens egymással? Két kontinens, amelyek igen nagy távolságban vannak egymástól, nincs is messzebb két másik kontinens a világon, tehát én itt a, megkérdezem, hogy van ennek értelme. És a jövőben nem lesz sem olajunk, sem benzinünk, hogy mindezt megvalósítsuk. Én alapvetően tudni szeretném azt, hogy miért kell eh, marhahúst az egyik kontinens, a másik kontinens exportálni. És hogyha a sajtról beszél a kolléga, és csillog a szeme, attól, hogy jó lenne, hogyha több sajtot tudnánk exportálni. Az én a kollégák ismerik azt, hogy ahhoz, hogy ezt, ezt a sajtot előadítsuk, szójára van szükségünk Brazíliából, és ezt a sajtot akarjuk majd Ausztráliába exportálni. Tehát beszélnek-e arról, hogy a szar, úgymond, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, Európában marad. Tehát az, a trágya kapcsán nagy problémák vannak a talajvízzel kapcsolatban, tehát erről gondolkodnak a kollégák az intában. Tehát nézzék meg, hogy mi az, ami marad a termelés után. Nem a normál termelésről beszélek, hanem a túlzott termelésről. Az állategészségügy is probléma, és felmerül nagy kérdés, hogy ezt a jövőben is be akarják-e tartani, az éghajlatvédelem, ökológiai kérdések. Tehát itt arról van szó, hogy van-e értelme mindennek, csak azért tegyünk meg valamit, mert meg lehet tenni. Ez nem azt jelenti, hogy értelmes a dolog. Mi máshogy a dolgot, mint a szüleink generációja néha döntés előtt állunk, megtehetnénk a dolgot, de mégis úgy gondoljuk, hogy nem tesszük meg, mert értelmetlen. Tehát gondolkozzunk el erről Ausztrália és Új-Zéland kapcsán is. Köszönöm szépen. De szó very csak nagyon örülnénk. Köszönöm szépen, elnök Nagyhal asszony mondatát visszautasítom, mi szerint én ellenőrizném azt, hogy a gazdák állami támogatást kapcsolatnak. Azt gondolom rossz indulatú, ha ilyen dolgot feltételez rólam, de nagy asszonyt így se úgyse veszem túlzottan komolyan. Köszönöm szépen, Hajbus asszony. Ami ezt a vitát életi kikit vesz komolyan, hát erről nem nyilatkoznék maradjunk a valóságnál, Maria Nagyhőnek igaza van, ő szívemből szólt, ha feltette azt a kérdést, hogy értelme van -e annak, hogy olyan termékek exportjáról beszélünk, amelyeket a világon minden elő tudnak állítani. És hogyha abból indulunk ki, az Inta kollégája azt mondta, hogy rossz a kereskedelmi méleg. Például Nézzük csak meg, hogy mennyi bor kerül eh, exportásra Ausztráliába, illetve Ausztráliába, Európában. Tehát, hogyha lehetjük az összes akadályt, és a eh, bor folyhat eh, innét, oda, onnét, ide, akkor meg kell néznünk azt, hogy ott sokkal kevesebb fogyasztó van, mint Európában, tehát sosem lesz kiegyenlített a kereskedelmi mérnek. Nézzük meg, hogy melyik piacra mit termelünk, minek van értelme, hogyha megnézzük a koherens politikát, az éghajlati változás, az éghajlati védelem kapcsán, Marian Eichel világosan fogalmazott, és sok más kolléga is amúgy. Ami a tonázsokat illeti, Elhangzott az, hogy a két kereskedő megállapodást össze kell vonni, ha megnézzük a marhahús piacának nyitását, liberalizációját, akkor Európában 350 eh, millió eh, tonna eh, marhahús kerülhet Európába, 350 ezer tonna. Andrió jelentéstevő, azt gondolom, hogy egy nagyon jó véleményt készített, utalt arra, hogy hol vannak a problémák, és most rajtunk van a sor, hogy közösen lépjünk fel felelősségteljesen, és ne egyszerűen csak nevezzük meg a problémákat, és a végén meg mégiscsak más teszünk. Gondoljunk az éghajlati változásra, az energia problémákra a jövőben. Nem gondolom azt, hogy eh, az európai eh, piacon rossz lenne az európai eh, élelmiszerek minősége, vagy nem lenne elég ugye a kínálat, minden létezik az európai piacon, tehát nem e, nyerünk sokat a saját fogyasztóink számára, hogyha a világ még e, több régiójából szállítunk hozzánk olyan termékeket, amelyek nálunk is léteznek. Köszönöm. Równości konsumentom musimy mówić, bo konsumenci nie zawsze mają informacje. Państwo pamiętacie? Azt gondolom, hogy szólnunk kell a minőségről, a fogyasztóknak információra van szüksége. Beszéltünk a marhahúsról, illetve ennek hatásáról. Azt is tudjuk, hogy a parlament szintén foglalkozott ezzel a témával, és ezt más országokból keresztül tudtuk meg. Tehát a fogyasztóvédelmi politikát is figyelembe kell, hogy vegyük. Létezik a kereskedelem, de ezt mindkét oldalról kell megnézzük. Flanagan úr. Euh, le débat est particulièrement intéressant. Elnök úr, nagyon érdekes ez a vita, valóban. A kereskedelmi megállapodásokon belül is fontos, hogy védjük a területünket, különösen az érzékeny szektorokban. Ennek a megállapodások, a Mercosur, a CETA, és még egy sor hasonló elfogadott megállapodás nyomán komoly problémákat tapasztalunk a legsérülékenyebb területeken. Egy pillanat, mondja az elnök úr. Igazából másnak adtam meg a szót, azonnal ön is megkapja a szót, de előbb még Flanagan úr. Thank you, I was just being polite. The man... Köszönöm szépen. Eh, van valami, ami a plenáris eh, ülésen eh, mindig kiderül a klímaváltozással kapcsolatosan. Mindig elmondják, hogy milyen sok mindent kell tenni ezzel az ügyel kapcsolatosan, aztán visszajövünk a szakbizottságba, és erről a megállapodásról tárgyalunk, és megfeledkezünk az előző célunkról, úgy, tehát úgy látszik, a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, semmi következetességet nem látok ebben az ügyben. Persze mindent megteszünk a klímaváltozással szemben fogadkozunk, és a valósággal köszönő viszonyban sincsenek a kötelezettségvállalásaink. A versenyt akarják fokozni, a, tudjuk, a, az innováció szülőatya a verseny, biztos ebben is van valami igazság, de a verseny sem eh, végtelen eh, előnyökkel jár, az árak csökkentése is eh, korlátos, ezután már a gazdák nem nyernek ebből semmit. Az innováció most arról szól, hogy hogyan tudjuk megoldani, hogy az ausztrál és az európai gazdák a semmiből megéljenek, és közben a kereskedők megtömjék a zsebüket. Beszélünk a klímaváltozásról, nagyon sokat beszélünk, sok álságos aggodalmaskodás az a mentális egészséggel kapcsolatosan Írországban is ezt halljuk, a BBC is állandóan erről beszél az Egyesült Királyságban, és állítólag ezzel kapcsolatosan valamit tenni is fognak, de nem, csak beszélnek róla. Aztán, hogyha már beszéltünk róla, a szomszédunkkal jól kitárgyaltuk, hogy nem lehet megélni, mert a verseny az korlátlan verseny az öngyilkosságba kergeti az embereket. Jelen pillanatban úgy látszik, hogy ez a mentálhigiénés stratégia. Talán egy kicsit meg kellene vizsgálnunk a saját mentális problémáinkat, és nem az egymás elleni versenyt kellene leginkább eh, támogatni. Az embereknek életminőségre van szükségük eh, arra, hogy önként, hogy eh, bevételük legyen a munkájukból. Az egyik újságban, az Independentben azt olvastam, hogy az csökkenő tejárak miatt egy ausztrál tejtermelő öngyilkos lett. Ide kergetjük az embereket, ebbe kergetjük az embereket, a stresszbe, az aggodalomba és a nyomorba. Az eh, emberek eh, nem versenylovak, hanem eh, emberek vagyunk, és ember életre van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tom van de Kandle úr. Köszönöm szépen. Az EPP árnyék jelentéstevője általában a lista elején szól. Nagyon érdekes ez a vita, és azt is bizonyítja, hogy nagyon megosztottak a vélemények. Az egyetlen közös nevező, ahogyan látom, az, hogy a legfontosabb elemeket hangsúlyozni kell a kereskedelmi tárgyalásokban. Ahogy Andrea úr is elmondta, Ausztrália exportőrország, és nagyon, aggód, nagyon körültekintően kell eljárnunk a kereskedelem területén, valóban ebben is van igazság, de a magunk házatáján is körül kell néznünk. Mi magunk is exportőrök vagyunk, exportunk 10%-a Ausztráliába irányul, vagyis részletesen elemezni kell minden ágazatunkat, és a diversifikációra is összpontosítanunk kell. Ausztrália a számok alapján nagyon is kedveli az ausztrál fogyasztó a mi jó minőségű termékeinket. Hogyha alaposan, intelligensen dolgozunk, akkor véleményem szerint olyan offenzív politikát tudunk kialakítani, ahol szükséges, amely sikeres lehet, és ugyanez igaz a defenzív politikánkra is. Az elnök. Hölgyeim és uraim! Hogyha az árnyék előadók kérik a szót, meg is kapják természetesen, de ha a vita későbbi részében kérik a szót, illetve hogy akkor kérnek szót, akkor eh, ne csodálkozzanak, hogyha nem veszük őket előre. Minden esetre most meghallgattuk önt, és megint asszonyon következik. Köszönöm szépen, nagyon sok mindent elmondtak már, és nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy miről is szól ez a jelentés. Arról, hogy eh, a kereskedelmi megállapodásnak a meg, mezőgazdasági vonatkozásait tárgyaljuk, nem összességében a megállapodást. Tehát most fel kell hívnunk a figyelmet, eh, ahogyan azt az előadó meg is teszi, fel kell hívni a figyelmet a mezőgazdasági szempontokra. Aztán lesznek módosítók, a harmadik, negyedik bekezdések, a kényes termékekről szólnak, ezt figyelembe kell venni, de vannak lehetőségek Kisfélner kolléga gondolom ezt akarja hangsúlyozni, a vitának ezt a részét ma. Ami pedig a klímaváltozást és a környezeti szempontokat illeti a vízhez való hozzáférés nagyon fontos. Összességében globálisan a mezőgazdaságra vonatkoznak ezek az ügyek, függetlenül a kereskedelmi megállapodásoktól. Mindenképpen kihatással vannak a kereskedelmi megállapodásokra is, persze. A bizottság véleményére volnék kíváncsi a hetes bekezdéssel kapcsolatosan a kereskedelmi megállapodások tárgyalása, vagy esetleges jövőbeli tárgyalása szempontjából, ha jól tudom, még mindig a 28 tagállam tárgyal. A Brexit még eh, nem zárult le, Persze nagy kérdés, hogy a Brexit után mi történik a kereskedelmi tárgyalásokkal. Gondolom, hogy a bizottság még nincsen abban a helyzetben, hogy erről most nyilatkozzon, de előbb-utóbb meg kell tennie. A mezőgazdaság szempontjából aggályokat fejeztünk már ki a Mercosurral kapcsolatosan, Ausztrália, Új-Zéland esetében is ugyanez a helyzet, versenyképességi kérdések merülnek fel én összességében nem ellenzem a kereskedelmi megállapodásokat, de a mezőgazdasági bizottságnak pontosan ez a feladata, hogy a kényes termékekkel kapcsolatosan megfogalmazza az aggályokat, és hogy kieszközöljük, hogy figyelembe vegyék ezeket úgy, hogy ez ne legyen káros a mezőgazdasági termelők számára. Már a közös agrárpolitika is nyomás alatt van, ezért nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ezeket a szempontokat, és én magam is fogok ilyen értelemben módosított benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Az Európai Uniónak közös, Európa, közös mezőgazdasági politikája van, ez tény, ebből kell kiindulnunk, és mindkét oldalon azt kell vizsgálnunk, hogy találunk-e közös nevezőt a mezőgazdasági politikára nézve. Az EU-n kívül persze más kérdések is felmerülnek, és ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell a tárgyalások során is. Egnyom úr. Köszönöm szépen. Tegnap az Ausztrál követségről felhívott valaki, és egy tájékoztató dokumentumot is elküldött nekem. Úgy tudom, hogy két vita van most, az egyik az Ausztrál, a másik az új-zélandi kérdésben. Az ausztrálok számára az volt agályos, hogy a megnyitó bekezdés milyen szemléletet tükröz. új zélet esetében ambíciózus, kiegyensúlyozott átfogó megállapodásról beszél, ezt vállalhatjuk, Ausztrália esetében pedig más a megfogalmazás, export központú mezőgazdasági ágazatról volt szó, tehát itt az ösztönünk azt mondja, hogy védekezzünk, védekezzünk. Ma délelőtt egy-két előadó beszélt, felszólaló beszélt a borról, és ez talán nem is olyan könnyű eladni ott a bort hiszen nagyon sok nem tarifa jellegű kereskedelmi akadály létezik, és amikor a követségi alkalmazatokkal beszéltem, akkor rákérdeztem erre a kérdésre, és némi magyarázatot adtak a diszkriminációval kapcsolatosan. Az új megállapodásokkal el kell gondolkodnunk a Brexit hatásáról, ami nagyon is jelentős lesz. Új-Zéland importját nagy részében, egy harmadában az Egyesült Királyság fogadja, és ott bizonyos vámkóták is érvényesülnek, és ezeket ki sem töltik teljesen. Dél-Kelet-Ázsiába is nagyon sokat tudnak értékesíteni, és ez ráadásul, ráadásul ott van a szomszédban. Szerintem sokkal kevesebb félnivalónk van, mint gondolnánk. Az európai piac felvevő képessége csökkenőben van, a dél-kelet-ázsiai piacé pedig robbanószerű, robbanásszerű növekedésben. Az új-zéland, ausztrál gazdák nem, ezek nem nagy üzemek, hanem családi gazdaságok, és egyébként állami támogatás nélkül működnek. Az Európai Uniós gazdák költségei a jogszabályok miatt, az EID például, az elektronikus jó azonosítás nagyon drága, Ausztráliában, Új-Zélandon nem kell ezt megtenni, viszont elküldhetik ide ugyanilyen azonosítás nélkül a húst. Ausztráliában nincsenek olyan zónák, mint amilyeneket mi meg kialakítottunk. Aztán ott vannak az elhullott állatok elhelyezésekre vonatkozó szabályok, korábban el lehetett őket temetni, most tetemégetőbe kell elvinni az állathullákat, és ilyen kis ügyek is problémát okoznak, például a fogakezelése, ezek az előírások nem érvényesülnek Ausztráliában, Új-Zélandon, és ez költségmegtakarítást jelent számukra. Hogyha ezek a, az ügyek fontosak számunkra, akkor elmehetünk a szupermarketbe, és azt mondhatjuk, hogy megvédjük az európai mezőgazdaságot, a nyomon követhetőséget nagyon fontosnak tartjuk, az európai brit termékek nyomon követhetősége sokkal jobb, mint például az ausztrál új-zélandi termékeké. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem akarom a felszólalási időt korlátozni. Kérem, hogy mindenki gyakoroljon önkorlátozást. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem akarok ezekbe a vitákba belebocsátkozni. A kollektív érdekeinket kell eh, vizsgálni, a mezőgazdasági termelők érdekeit is. Abban egyetérthetünk, hogy a mezőgazdaság eh, nem lehet eh, tárgyalási érv, vagy nem áldozhatjuk fel a mezőgazdaságot a kereskedelmi tárgyalások érdekében. az, a hús a gabonágazatban, eh, ahogyan a négyes pontban eh, az előadó is rögzíti, megfelelő védelmet kell biztosítanunk eh, az például a földrajzi megjelölések esetében, vagy olyan termékek esetében, mint például a mandula, mandula minőség szempontjából mindenképpen meg is érdemlik ezt a védelmet a termékeink, mint például az bortermékek vagy citrusfélék esetében. Az földrajzi megjelölések ügyében is feltételeket kell szabnunk a tárgyalások során. A piac nyitások elvét kell követnünk, ami az Európai Uniós építkezés során mindig is így érvényesült. De nagyon gondosan kell eljárnunk a Brexit tárgyalások során is. A promóciós kampányok sokat számítanak. Az Európai Bizottságnak egy javaslatot is benyújtottunk. Minden esetre továbbra is módosítókat fogunk benyújti, benyújtani, hogy javítani tudjuk a szövegminőségét. Köszönöm. Petir. asszony. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, trgovinski sporazumi su... Köszönöm szépen, elnök úr a szabadkereskedelmi megállapodások fontosak, mert új piacokat jelentenek a mezőgazdasági termelők számára. Hogyha hozzáadott értéket tartalmaznak, akkor van is értelmük. Mindazonáltal félelmeket is keltenek az érzékeny ágazatokban, ezért nagyon fontos, hogy óvatosan haladjunk a másik kollégáktól is hallhatták már, hogy milyen aggályok merültek fel. És mi is úgy gondoljuk, hogy a itten elhangzott kommentárok, megjegyzések és félelmek dacára megkötik a szabad kereskedelmi megállapodásokat. Szerintem sokkal erősebb kezet kellene adnunk az Európai Parlamentnek a tárgyalások során, hiszen mi vagyunk az európai állampolgárok választott képviselői, és az ő agályokat mi tudjuk leginkább továbbadni. Ami az eredet megjelölést jelöli, illeti, az egyik megállapodásban sem, amit harmadik országgal kötöttünk, vagy amelyekről jelen pillanatban tárgyalunk, tehát eddig egyikben sem találunk utalást olyan horvát termékekre, amelyek földrajzi eredet megjelölés által védettek lennének. Elnök úr, ezért kérem önt, hogy járjon utána, hogy hogyan állítják össze ezeket a listákat. Horvátország most már négy éve tagja az Európai Uniónak, és legalább öt új szabadkereskedelmi egyezményt kötöttek meg ez alatt, és a horvát termékek egyikbe se kerültek be. És szerintem ez diszkrimináció. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném Fjellner úr kitartását elismerni. Eltökélten próbálja az európai piacot megnyitni, hogy az európai termények is kedvezőbben tudjanak eljutni külföldi piacokra. Azonban a mezőgazdaság helyzete ez egy kicsit más. A mezőgazdasági termelés például nem áthelyezhető, és vannak olyan dolgok, amik nem helyettesíthetőek. Például, ha egy területen egy ott régóta előállított terménynek a termelését megszüntetjük, akkor lehetséges, hogy azzal a területen már más nem tudunk kezdeni mert lehetséges, hogy ott egyetlen dolog terem meg, vagy egyetlen ö, állat, például a marha tenyésztésére alkalmas az a térség. A, a húspiacot liberalizáljuk, akkor lesznek olyan régiók a kontinensünkön, ahol egész területeken fog a mezőgazdaság megszűnni, és ezzel a biodiverzitás számára is hátrányos következmények fognak járni. Ausztrália a világ egyik leggazdagabb részéhez tartozik, és a kereskedelmi megállapodások persze a szolgáltatások és bizonyos ipari termékek esetében jogosnak tűnnek, de a mezőgazdasági termékek esetében szerintem a mi gazdaságaink struktúrájából, a kontinensünk morfológiájából kiindulva, úgy gondolom, hogy a klímából kiindulva, hogy nincs oka annak, hogy ilyen mezőgazdaságra is vonatkozó megállapodást kéne kötni Ausztráliában. És akkor, amikor arra készülünk, hogy az Egyesült Királyság kilépjen az EU-ból, szerintem nagyon veszélyes ezzel az országgal, Ausztráliával mezőgazdasági megállapodást kötni. A britek maguk is új megállapodásokra készülnek a nemzetközösség tagjaival. Ismét visszatérve a hús kérdésre. Nagy-Britannia két millió tonna húst ö, importál, ebből több mint 500 milliót Írországból, remélem megint kolléga ezt meg tudja erősíteni. És hogyha Új-Zélandal, Ausztráliával mint régi nemzetközösségi államokkal ezeket, ezt hivatalossá akarják tenni, megállapodásban akarják rögzíteni, szívük joga. De azt gondolom, hogy ezek a tárgyalások, illetve a Mercosur országokkal folytatott tárgyalások legalábbis a mezőgazdasági fejezet szempontjából az EU részéről, ha nem is fontos, hogy megszakításra kerüljenek, de legalább tegyük őket zárójelbe, addig, amíg nem lesz világos a helyzet a Brexit után, amíg nem alakul ki a mezőgazdaság új helyzete a britek kilépése után. Hogyha ezután látjuk a helyzetet, látjuk, hogy az Egyesült Királyság és a nemzetközösség tagjai milyen megállapodásokat kötöttek, és elég óvatosan tudunk haladni, akkor újra megnyithatjuk a mezőgazdaságról szóló tárgyalásokat. Tehát óvatosságra intek, a bor és a sajt piaca esetében természetesen, ahogy elhangzott, nagyon fontos, hogy a külföldi piacokra és milyen mennyiségben exportálunk, különbözően Franciaország. De hát Franciaország próbál mondjuk még akár a kínai piacon is érvényesülni, ott is versenyzünk. Elnök. Láják képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat elmondtak már a kollégáim előttem. Én Igazából ahhoz, arra szeretnék még visszatérni, hogy jó hír, hogy ez a mezőgazdasági szakbizottságot megkérdezik, és részt tudunk venni a vitában a két oldalú megállapodások megkötése előtt. Nagyon fontos, hogy határozott álláspontot foglaljunk el, mert az INTA szakbizottság ezt nagyon sokszor láttuk, már sokkal liberálisabb álláspontot foglal el általában, mint mi. Fontos az INTA szakbizottsággal együttműködni, hogy határozott véleményt tudjunk az Európai Bizottság felé küldeni. Ausztráliával kapcsolatban köszönetet mondok Andrő kollégának az elvégzett munkáért, mert azt gondolom, hogy a javaslatai jó irányba haladnak. Tudok csatlakozni az ő javaslataihoz, sőt, még ennél tovább is mennék a jó és marhahús esetében és az egyéb érzékeny termékek esetében nagyon fontos lenne kizárni ezeket a tárgyalások hatája alól, mert védeni kell magunkat, csak úgy, mint ahogy például a Kanadával folytatott szabadkereskedelmi tárgyalás esetében is. Köszönöm. Clark igazgató úr itt van körünkben. Az Európai Bizottság nevében üdvözlöm Önt, és meg is adom a szót, hogyha kíván hozzászólni. Utána pedig a meg, az előadót fogjuk még egyszer meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ez a szakbizottság véleményezi a két megállapodást. Ezt üdvözöljük, és üdvözöljük azt a bizalmat is, amit Andrew új jelentése irányunkba mutat. Hasznos lenne, hogyha ez a vélemény elismerné azt is, hogy az Európai Unió mezőgazdasága és mezőgazdasági ipara számára lehetnek azért előnyei egy ilyen megállapodásnak, tehát nem teljes mértékben egy oldalú egy ilyen megállapodás. Ausztrália sokkal nagyobb piac, még a Kanadához képest is, nem hogy Új-Zélandhoz képest, úgyhogy ennek esetében egyetértek azzal, hogy aggályok és merülnek fel és óva intenek bennünket a képviselők az ausztrál tárgyalások előtt. És André úrral is egyetértünk az ő alapüzenetével, amit nagyon sokan egyébként elismételtek, hogy fontos, hogy az érzékeny szektorokat óvjuk cukor, rizs, marhahús, juhús. Ausztrália nagyon verseng ezeken a területeken. Ami az új-zélandi véleményt illeti, különböző módokon lehet az érzékeny termékeket és szektorokat védeni. Nem csak a teljes mértékű szerződés aluli kizárás a módja ennek, hanem a kvót, tarifák, kvóták és egyéb biztosítékok bevezetése egy bizonyos, akár hosszabb időre. A teljes mértékű kizárás nem látom megoldásnak az ausztrál szabadkereskedelmi tárgyalásokban, de ahogy az új-zélandi jelentés is említi, különböző eszközeink vannak az érzékeny ágazatok védelmére, és ezeket érdemes alkalmazni. Az Európai Bizottság egyetért azzal is, hogy figyelembe kell vennünk a különböző szabadkereskedelmi egyezmények és engedmények kumulatív hatását. Tehát Ausztráliát, új Zandot nem elszigetelve kell vizsgálni, és az Európai Bizottság egyébként így fog eljárni. Biz, remélem, hogy ezt a tanástól kapott mandátumunk is tükrözni fogja. Ha megengedik, még néhány pont reagálnék ezekben a parlamenti képviselők kérdéseire, felvetéseire. A hetedik bekezdés a Brexitről szóló jelentésben. Ennek alapján az Európai Bizottság még nem véglegesítette a véleményét azzal kapcsolatban, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokkal mi legyen, azokkal, amelyek az Egyesült Királyság kilépése után lépnek életbe. De a mi gondolkozásunk ugyanazon vonalak mentén zajlik, mint amit André úr a jelentésében megfogalmazott. Az EU 27-ek piaca bizonyos szektorokban cukor, marha és juhús jelentős mértékben csökkenni fog az Egyesült Királyság kilépésével. Ezt figyelembe kell tehát venni. Sok felszólaló megfogalmazta aggájait a mezőgazdasági termelés fenn fenntarthatóságával kapcsolatban, a magas Európai Uniós termelési költségekkel kapcsolatban versus a, ami a versenytársaink országaiban van. Fontos ezt figyelembe venni, igen, és érdemes ezt a megállapodást és az összes többi megállapodást úgy megközni, hogy ösztönzőket tartalmazzon a fenntartható mezőség, mezőgazdasági termelés előmozdítására, a magas állatjóléti normák elfogadására. A, mezők, a kereskedelmi megállapodásokban mindig próbálunk ilyen módon ösztönzést adni a partnereinknek arra, hogy a magas normákat ők is magukével tegyék. Angályok hangzottak el a teremben ezzel kapcsolatban is, és ez a jelentésben is tükröződik. Erre, ezzel mi is egyetértünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, az ön hozzászólása, vagy igazgató úr, az ön hozzászólás idején nem volt korlátozva. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre, és most a jelentéstevőnek adnám vissza a szót. Valóban rendkívül érdekes volt ez a vita, és nagyon elégedett vagyok, hogy látom, hogy a kollégák komolyan veszik a problémákat, és Erik Andriő kollégám véleményét jó alapnak tartják. A, megállapodás, a kereskedelmi megállapodások nélkül is védenünk kell a mezőgazdasági termelést, és különösen az érzékeny szektorokat. A, hogy a kollégák is felvetették, az igazi probléma az az, hogy kumulálódik ezen megállapodásoknak a hatása. A Mercosur országok, Ausztrália, Új-Zéland, aztán majd jön a szubszaharai afrikai térséggel kötendő megállapodások sora. Tehát a nehézségek összeadódnak. És nagyon fontos lenne egy hatástanulmányt elvégezni. Fontos lenne, hogy az Európai Bizottság egy hatásvizsgálatot végezzen a legérzékenyebb szektorokra gyakorolt hatására, ezek, hatásáról ezeknek a megállapodásoknak. Különösen gondolok itt a tejszektorra, ami már is nagyon nehéz helyzetben van. Gazdasági hatásról, szociális, környezetvédelmi és területi hatásokról kéne ezt a vizsgálatot elvégezni, hiszen több információra van szükségünk a megállapodások összeadódó hatásáról, hogy végleges döntést tudjunk hoznunk, hozni. És még egyszer szeretném a mezőgazdasági szakbizottság véleményének a fontosságát hangsúlyozni. Remélem, hogy a keresked... Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság szívén fogja viselni azt, amit javasolunk nekik. Köszönöm. Bardzo dziękuję. W takim razie myślę, że możemy zamknąć ten punkt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, most ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, mondja az elnök úr. Nagyon érdekes és gazdag vitát folytattunk. Sok különböző véleményt és hozzászólást hallgattunk meg. Tovább léphetünk a következő napirendi pontra. Nagyon hasonló témáról van szó, hiszen az Európai Unió és az Új-Zéland közötti kereskedelmi tárgyalásokra szóló mandátumról lesz szó. A vélemény előadója Nikolson úr, Emlékeztetném a kollégákat még egyszer, hogy a módosító indítványok benyújtásával kapcsolatosan az ausztráliai és határidő szeptember 1-11, a vélemény tervezett megvitatására 25-én fog sor kerülni, az INTA októberben tűzi napi rendjére ezt a témát. A plenárisra még nem tudjuk, mikor jut el a téma. Az új-zélandi tárgyásokról szóló témának az előadója Nikolson úr, ugyanazok az elvek érvényesülnek, mint az előző vélemény esetében a módosítók benyújtásával kapcsolatban. Nagy érdeklődéssel várom Nikolson úr bevezetőjét. Tudjuk, hogy Új-Zéland relatíve ha, hasonló mezőgazdaság tekintetében Ausztráliához. Úgyhogy azonnal meg is adom a szót önnek, Nikolzon úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán jogos azt mondanom, hogy az előző vita, és ez hasonló lesz. De először is szeretném üdvözölni azt a tényt, bár most már Kellner úr elment, de szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy eljött az INTA szakbizottság részéről, és meghatgatta azt, hogy mi a mondandónk a e témával kapcsolatban. De lehetséges, hogy azt a kollégák nem tudják, hogy Andrea úr és én is kevesebb, mint egy hetet kaptunk arra, hogy előkészítsük ezt a munkát. Úgyhogy a jelentéstevők, a koordinátorok is sajnáltak bennünket, és sajnálom, hogy Fjellner úr elmond, elment, mert minél hamarabb el tudjuk juttatni a véleményünket a Fjellner úr bizottságához, annál jobb. Hiszen, hogyha a vitájuk után a, az utolsó pillanatban kapják meg a véleményünket, akkor sokkal könnyebb kihagyni a véleményünket, és sokkal könnyebb azt mondani, hogy mi vagyunk a Kereskedelmi Szakbizottság, ez a mi felelősségünk, Clark úr az én kérdésemre nem reagált. Az Európai Bizottságnak van egy jelentése a kereskedelmi megállapodások hatására vonatkozólag, és mennyi kereskedelmi megállapodást köthetünk még meg, mielőtt óriási nehézségekkel kell szembenéznünk beszéltünk már a Mercosurról ma délelőtt, a TTIP-pel kapcsolatban tudjuk, mi volt a helyzet. Az Európai Bizottság most az Ausztrália és Új-Zéland megállapodásokra helyezi a hangsúlyt, mert mióta Trump az USA elnöke lett, azóta megakadtak a TTIP tárgyalások. Úgyhogy most az energiáinkat és ők az alkalmazottaik minden energiáját Ausztráliára és Új-Zélandra irányították át. Hát ezt tudjuk. Ugyanakkor mennyi kereskedelmi megállapodásra kerülhet még sor, mielőtt teljes mértékben feláldozzuk az európai piacot? Ezt kérdést tenném fel még egyszer az igazgató úrnak. Azt hiszem, hogy az ausztrálok voltak, ugyanaz, voltak az első napi rendi pont, ezért a vita nagy része ott lezajlott, de az Európai Unió világos, hogy már egy ideje gondolkozik a két országgal kötendő szabadkereskedelmi tárgyalásokról. Akár az év vége előtt meg akarja kezdeni az Európai Bizottság a tárgyalásokat. A, nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági szakbizottságnak legyen beleszólása, mert az európai gazdák nem túl boldogok a szabadkereskedelem miatt. A korábbi vitában is felhívták rá a figyelmet a kollégák, hogy legyünk tudatában annak, hogy legyünk nyitottak a többiek felé protekcionistának látnak bennünket a kollégák itt a mezőgazdasági szakbizottságban, és nagyon figyelünk el arra, hogy milyen képet rajzolunk magunkról. A termények, amelyek Új-Zéland szempontjából érdekesek, nagyon is szezonálisak általában. Az európai bor Ausztráliába való exportás előtt óriási tarifális akadályok állnak. Ugyanez a helyzet Új-Zéland esetében is. Ezzel a két témával tehát foglalkozni kell majd a tárgyások során. Új-Zéland mezőgazdasági ágazata teljes mértékben különböző modellre alapul, mint az Európai Unióé. Nagyon exportorientált, nagyon versengő, és nagyon alacsony a mezőgazdasági támogatások szintje ebben az országban. Egy sor szektorban rendkívüli ár volatilitást tapasztaltunk, és ez hozzájárult a globális piacon való ausztrál és új részvétel is. Az új szabadkereskedelmi megalapodásban tehát világosan kell látnunk, hogy az európai gazdák mit nyerhetnek, mit veszíthetnek a, az európai engedmények hatása a mezőgazdaságra figyelembe veendő, és bármilyen engedményeket Új-Zéland felé a WTO és más szabadkereskedelmi tárgyalások fényében való engedmények figyelembevételével kell megadnunk. Konstruktívan kell a tárgyalásokat folytatni, a fő mezőgazdasági érdekelt feleket folyamatosan tájékoztatni kell, és azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság a mezőgazdaság és a mezőgazdasági ipar szektorait partnernek tekinteni, nem pedig akadálynak. Remélem sikerül átfogó megállapodást kötnünk Új-Zélanda, de oly módon, hogy az összes mezőgazdasági szektorunk kedvezményezettje legyen ennek. És a termelőink tovább is a globális piacon vezető szerepet tartsanak meg maguknak. Először Kátya úr kap szót. Thank you, Chairman. One of the things... Köszönöm szépen, elnök úr. Én igen csalódott vagyok, és nagyon gyakran úgy éreztem, hogy ez a szakbizottság nagyon gyakran nem állt ki eh, a kereskedelmi kérdésekben, a bizottsági eh, eh, kapcsolatos kereskedelmi megállapodásokban a gazdákért. Ha megnézzük a mercosur a CETA-t, a TTIP-et, ennek a szakbizottságnak a tagjai gyakran azt mondják, hogy Hát lehet, hogy elveszítünk sok marhahúst, viszont más területeken kiegyenlőtődik a helyzet. Például a tejágazat kapcsán én üdvözlöm azt, hogy az új-zélandi kereskedelmi megállapodás előttünk van, és a viták részét képezi, hiszen világos lesz a gazdák felé, hogy amit elveszítünk a CETA, a Mercosur és a TTIP miatt hús, kapcsán eh, nem fogják ezt kompenzálni tejtermékekkel. Viszont, hogyha megnézzük a fenyegetettséget, ami eh, a tejtermelőket fenyegeti, az ambiciózus megállapodások kapcsán, amelyet a bizottság eh, új kapcsolatban fontosnak tart, Ami pedig a mi véleményünket életi, az új zélandi kereskedelmi megállapodás kapcsán. Azt gondolom, hogy szakbizottságként azt kell, hogy kérjük, hogy az érzékeny ágazatokat ebből vegyék ki. Ezért ki kell állnunk, meg kell néznünk a Brexit hatásait is. Hogyha véleményt kell, hogy készítsünk az agrival, és nem utalunk egyáltalán a Brexitre, akkor ez nem jó hiszen a Brexit eh, a Írországban is eh, érinti a gazdákat, a más tagországokban is. Megnézzük azonban azt, hogy 240 eh, ezer tonnát vásárolhat az EU um, Új-Zélandban juhúsként és kecskehúsként, ebből pedig 40% az Egyesült Királyságot érinti, akkor fontos megfelelő mechanizmusokat felállítani. Tehát fontos, hogy a véleményünk kérje kivételeket, tehát a beruházások kapcsán ehhez ragaszkodnunk kell. Tehát fontosnak tartjuk, hogy ez kikerüljön a megállapodásokból. Hiszen a nagy multi cégek érdekeit képviselik ezek a szabadkereskedelmi megállapodások. A mi családi gazdaságaink érdekei egészen mások, és ezek egy ellentében állnak egymással. A Vidékfejlesztési Szakbizottság témája is mindez, illetve együtt kell döntenünk, hogy kinek oldalán állunk. Köszönöm. Kárti úr kapott szót viszont most egy kicsit eh, le kell, hogy rövidítsem a hozzászólások részét, hiszen még a koordinátorok ülésére is sort kell, hogy kerítsünk. Kérek mindenkit, hogy eh, legyen rövid. Hát kérek mindenkit arra, hogy eh, lehetőség szerint legyen rövid. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy nem kell hosszú vitát folytatni ezekről e, az öngyilkos kísérletnek minősülő megállapodásokról. Az új zélandel kötött megállapodás lehetővé teszi az, hogy még több e, juhús kerüljön az Európai Unióba. Ez bűncselekmény véleményem szerint. Ez a politikai stratégia tulajdonképpen arról szól, hogy még jobban megfojtjuk azokat, akik már így is süllyednek. Ami legyet életi, nagyon fontos, hogy a juhúst kerüljön ki e, e, a megállapodásokból, az új zélandal kötött, kötendőből is. Hát azt gondolom, hogy ezek a megállapodások e, a termelők igényére reagáljanak, és én tartok attól, hogy az eddigi öngyilkosságok a gazdák körében folytatódnak. Er Köszönöm szépen. Az előző vétel már sok minden elhangzott. Azt gondolom, hogy Nikolson úr szövege jó alapját képezi a vitának hogyha kereskedelmi megállapodásról van szó Új-Zélandal. Fontos beleírni a szövegbe az, hogy ambiciózusoknak kell lennünk az ilyen kereskedelmi megállapodásoknál. Viszont felmerül a kérdés, hogy mennyire kell eh, ezeket a megállapodásokat hangos hangsúlyozni. Az orosz ember világosan megmutatta azt, hogy az exportot kell diversifikálni, és itt jelentős esélyek vannak, viszont vannak olyan ágazatok is, amelyek eh, plusz esélyeket jelentenek. Nem szabad vaknak lennünk, saját érzékeny ágazatainkat is látnunk kell, és ez már elhangzott korábban is. A mezőgazdasági ágazatban fontos, hogy az INTA véleményét is meghallgassák. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy elemezzük ezt az ágazatot, és az is nagyon fontos, hogy a Brexitre is tekintettel legyünk mindennek kapcsán. Én nem vagyok feltétlenül a kecskehús vagy a juhús támogatója, és nem vagyok érdekelt abban, hogy az én országom ezekből még többet exportáljon, én ezt a húst nem fogyasztom, tehát fontos, hogy a mezőgazdaságnak és az élelmezési ágazatnak megfelelően ki kell itt emelkednie. Köszönöm. Köszönöm a juhús amúgy nagyon egészséges. Köszönöm szépen, nem szeretném megismételni azt, amiről korábban szó volt, ami az éghajlati változást életi, illetve hogy van-e annak eh, értelme, hogy ezeket a termékeket a földgolyón körbe küldjük. De azt gondolom, hogy Nikolson úr egy nagyon érdekes kérdés vetett fel. Ön feltette ezt a kérdést, hogy hány megállapodást bírunk még el, amíg a piacaink nem telítődnek csordulásig. Ha megnézzük a tejágazatot, és a bizottsági számok azt mondják, hogy itt liberalizálunk, 450 eh, milliónyi euró értékben érkezünk hozzánk plusz tejtermék, akkor felmerül a kérdés, hogy nem telített már így is a tejpiac. 2015 és 2015 között eh, Németországban Összesen több mint 4000 eh, üzemet veszítettünk el, naponta 300-at tejüzemet, és a tejágazat még nem lábalt eh, ki a válságból, még mindig úgymond eh, fuldokolnak a gazdák, és Új-Zéland kapcsán is további nyomásnak vagyunk kitéve. Az új-zélandi gazdák 80 centet kapnak egy liter tejre, és még ebből sem tudnak megélni, akkor mit is teszünk mi itt? Egyrészt, eh, ami a protekcionizmust illeti, nem az a probléma, hogy itt problémáink vannak, és védeni szeretnénk, akkor lesz ebből probléma, hogyha a saját magunk túl agresszívak vagyunk más piacokon, a saját túltermelésünktől akarunk megszabadulni, és azt mondjuk, hogy ha valami eh, hozzánk érkezik, akkor viszont már nemet mondunk, lehúzzuk a rólót. Tehát gondolkozzunk el arról, hogy mire van szükség a kereskedelmi megállapodásokban, mire nincsen, és akkor en, ehhez mérten fogjuk a módosítóinkat kidolgozni. Igen. Nem szeretném meg uh, ismételni azt a kollégák, amit a kollégák már korábban elmondtak fontos, hogy gyorsan lezárjuk a vitát. Nagyon érdekes természetesen eh, mindaz, amit a tájékozatról hallottunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani a tevőnek a világos javaslatokért, és ezt a véleményt mi is figyelembe vettük. Új-Zéland egy más potenciált jelent, mint Ausztrália. Jelentős mértékben hatása vannak a világpiacra. Egy, egy tejüzem nagyon fontos, ami a juhust illeti egyértelmű a vélemény, tehát az intát ezzel kritizáltuk, hogy több átláthatóságot szeretnénk, szeretnénk, ha bevonnának bennünket a tárgyalásokba, és ez egy nagyon fontos pont, fontosak a megfelelő kvóták is, fontos, hogy ezeket követeljük. Az INTA szakbizottságnak ambiciózusok. A célja a mezőgazdaság csak 10%-át teszik ki a kereskedelemi volumenek, ezzel tisztában vagyunk, viszont az agriban nagyon fontos, hogy ezt is megnevezzük, hogy a, ez az ágazat is fontos munkaadó, és itt is fontos munkahelyek vannak, nem csak az ipar, és itt az európai gazdáinkat kell megvédenünk, egy jól kialakított megállapodással. Mi nem ellenezzük a kereskedelmet teljes mértékben, viszont jó megállapodásra van szükség, amennyiben muszáj még egy megállapodást kötnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Nikolzon kollégának a munkájáért. Azt szeretném mondani, hogy az ő vélemény nincs tekintettel az európai gazdák érdekére teljes mértékben, ami pedig a megállapodást illeti, amelyről még vita lesz. Az érzékeny eh, termékek, a tejtermékek, eh, a hús, a többi kell, hogy kerüljenek a tárgyalásokból. Én ezt a véleményt meg fogom védeni. Az új-zélandi piac nagyon versenyképes piac, ahogy ezt Nikolson úr elmondta és az európai termelők számára nagyon sok perspektíva létezik. Ami Ausztráliát illeti, itt a, a, mi érdekeinket kell megvédeni. Köszönöm. La, van minit. Tarabella képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr néhány számot szeretnék mondani. Több tehén van ott, mint lakó. Tehát 21 tehén jut egy lakóra. És Európában 14%-ot exportálunk, ott Új-Zélandon 80%-at, ez normális is, hiszen fontos hozzáadott értéket megnevezni és fontos, hogy ezeket a kulcsfontosok ágazatokat meg kell védeni, ahogy Kanada a e, szeten folytatott tárgyalásokkal megvédte a saját tejpiacát. Ez a, e, jövedelmező ágazat a termelők számára, és nagyon fontos, hogy a bizottság megvédje e, a kulcsfontosságú ágazatokat. Ez nem, nem nagy szava pusztán. Ami pedig a Brexit-et illeti, 73-ban lépett be az Egyesült Királyság, és pozitív tarifákat tárgyaltak ki Új-Zélanddal kapcsolatban. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság válaszolna erre a kérdésre, hogy át szeretné ezeket a megállapodásokat tekinteni. Hiszen az, Európa, az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, vagy ezt a pontot közösségi joganyagként tekintik-e? Át kell ezt tekinteni, hiszen a, a tárgyási szempontok annak idején mások voltak, mint most, amikor az első kérdése ki fog lépni. Elnök Tarabella úr. Dante úr és Tarabella úr talán ülhetnének egy kávéra, és megbeszélhetnék ezt a kérdést kicsit részletesen Flanagan úr. Interesting discussion. In Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát. Egy korábbi kereskedelmi tárgyalásokról so- szóló vitában a relatív komplementaritás kifejezést használták, amikor rákérdeztem én is, és mások is arra, hogy előfordulhat-e olyan, hogy ugyanolyan termékek jönnek és mennek mondjuk éjjel elmehetnek egymás mellett egy hajón az óceánon, de emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy jó lenne, hogyha nem jönne, mennének az a mandulák a két földrész között? Miféle kiegészítő jellegre számíthatunk? Mi az, amit exportálhatunk olyan nagy számban, amivel megfelelő mértékű, mennyiségű termékre van szükségünk Ausztráliából a másik irányból. Köszönöm. Mi ez a relatív komplementaritás, és hol lelhető fel? Köszönöm. Köszönöm. Két megjegyzésem lenne az első hogy szombaton beszélgettem egy West, egy, egy nyugat dorhami birka tenyésztővel, és ő említette, hogy az új-zélandi megállapodás kapcsán az állat jóléti ügyeket még nem említették. Új-Zélandon sokkal nagyobb nyájakban tartják eh, a birkákat, eh, és sokat számít az jólétükben, hogy leviszik, felviszik őket a hegyre, tehát eh, nem ugyanolyan körülmények között tartják helyet jóléti szempontból a két földrészen a juhokat. Ők úgy gondolják, akikkel én beszéltem, hogy az európai és a brit juhok sokkal jobb körülmények között élik le az életüket, mint az új-zélandiak, ezt is meg szerettem volna említeni. Másodszor, ami a Brexitet illeti. A kereskedelmi megállapodások természetük szerint nagyon összetettek a Brexit is, és ennek a kettőnek az összekapcsolása aztán még inkább megbonyolítja a helyzetet. Bizonyára fel fog merülni egy ügy, mégpedig az, hogy a brit kormány kereskedelmi megalapodásokat akar majd kötni az Európai Unión kívül, erre majd kétségbe esett erőfeszítéseket tesz. Új-Zéland és Ausztrália bizonyára nagyon keményen fognak érvelni az Egyesült Királysággal, vagy tárgyalni az Egyesült Királysággal szemben. Megvan tehát a lehetősége, hogy olcsó birkahús és olcsó marhahús érkezik az Egyesült Királyságba. Hogyha az élelmiszer iparba bekerül, és nem húsként értékesítik, akkor nagyon nehéz lesz nyomon követni. Az EU részéről megosztott tarifarendszert próbálnak bevezetni a feldolgozott marha és jó hús esetében, és más lenne a tarifája, hogyha európai, vagy új-zélandi, ausztrál húsról van szó, de hát ennek a nyomon követése és a rendszer működtetése nagyon bonyolult és nagyon nehéz. Ez olyas velem, amit szem előtt kell tartanunk, és az Egyesült Királyságbeli gazdák számára nagyon nehéz lesz. Nyilván ellenezni fogják az olcsó hús behúzatalát, de sok fogyasztó az Egyesült Királyságban sokan vannak, akik csak az olcsóbbat engedhetik meg magunknak, és nagyon sokan vannak, akik ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Az előző vitában nem kért szót, ezért engedtem meg, hogy egy kicsit elhúzza a felszólalását. Következő felszólaló. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Egyetértek Nicholson úr javaslatának lényegi részeivel, viszont úgy gondolom, hogy bizonyos aspektusokat még meg kell erősíteni, mert Új-Zéland gazdasága sokkal liberálisabb és exportorientáltabb, mint a miénk. Sok képviselőtársam megemlítette már, hogy milyen kényes ágazatokról kell beszélnünk, például a hús és a kecskehús, illetve a tejtermékekről kell beszélnünk. Új-Zélandon csak 4,5 millió ember él, de az EU számára 2,3 milliárd euró értékben exportál az EU-ba mezőgazdasági termékeket, eh, ezzel szemben 450 eh, milliós mértékű az EU exportja, tehát ez négyszer ötszörös. Közben eh, a méz ára Új-Zélandon megkétszereződött, a méz és a méh viasz termékeket ki kellene zárni a megállapodás hatájából. Többen megemlítették az eh, a földrajzi eredet megjelöléseket. Meggyőződésem, hogy az eredet megjelölésekről szót kell ejteni a szabadkereskedelmi megállapodásban. Pontosan tudjuk, hogy vannak bizonyos érvek azzal kapcsolatosan, eh, amit ők generikus termékeknek neveznek, a 22-es, 23-as és a 24-es cikkeket említeném a TRIPS megállapodásból. Az eredet megjelölések nagyon fontosak kulináris hagyományaink, örökségünk szempontjából ezeket védelmeznünk kell a tárgyalási folyamat során. Úgy gondolom, Új-Zéland és arra fog törekedni, hogy saját szabályait érvényesítse Európában. Sokan beszéltek a Brexitről. Egy példát szeretnék megemlíteni. Ha már a birkahúsról, illetve a marhahúsról beszélünk. Új-Zélandból az import 40% az Egyesült Királyság felé irányul. Ezt is figyelembe kell vennünk, mert Egyébként joghéza keletkezhet, és ez nyomás alá helyezheti az európai termelőket. Módosítókat is benyújtok majd, és remélem, hogy a határidőnek meg tudok felelni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudunk együttműködni Nekolszon úrral, Aguilera asszony. Ami Új-Zélandot illeti, ez egy teljesen más mezőgazdasági felépítés, nagy üzemek működnek itt. Nagyon fontos, hogy az európai normákat érvényesítsük úgy a szociális, mint a környezetvédelmi normákat. Brenning úr remélem nem értett végre, félre nagyok a normákban a különbségek, és ez fontos érv a módosítók szempontjából. Ezt a módosítót nagyon fontos benyújtani, és az is lényeges, hogy az INTA bizottságban is elhangozanak ezek az érvek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan megfogalmazta a véleményét. Köszönöm szépen, én nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, viszont van négy pontban mondani valom mégis. Egyetértünk nagy részt a vélemény tartalmával. Azért az egyensúlyt meg kell tartani, illetve hogy az érzékeny ágazatokat védeni kell. Ami azt illeti, hogy kizárnánk az összes érzékeny ágazatot, ez nem reális elképzelés. A, par, a tárgyaló fel, partnerünk nem fogadná ezt el soha, ez nem reális. De a WTO szabályok előírják, hogy a szabadkereskedelmi társaság a kereskedelem 90%-ára legalább vonatkozzon, vagyis nem zárhatjuk ki teljes mértékben a mezőgazdaságot. Nikolson úr jelentése felismeri azt is, hogy a teljes kizárással szemben vannak azért még alternatívák. Felmérül a kérdés, hogy hány szabad kereskedelmi tárgyalása van még lehetőség, még mielőtt elérjük azt a pontot, ahol ameddig még importálni tudunk húst, és fel kell mérni a, az új kereskedelmi tárgyalások összetett hatását, illetve azokra is gondolok, amelyek most készülnek, Ukrajna, Vietnám, Dél-Afrika, Kanada, Japán, a Mercosur, Ausztrália, Új-Zéland, Mexikó, Chile, ezekre a kereskedelmi megállapodásokra gondolok, de ezt a kumulatív elemzést elvégeztük, van is róla egy jelentés, illetve most végzünk külön az Ausztrál-Új-Zélandi megállapodásról egy hatástanulmányt, hogyha a tanács a tárgyalási mandátumot kiadja az őszi tárgyaláskezdésre, a kereskedelmi főgazgatóság a tartalmi hatástanulmányokat fog elkészíteni, és ez kiterjed majd a mezőgazdasági ágazatra is. A két tárgyalásnak egyébként is ez a lényege. Tarabella úr rákérdezett a Brexit ügyére, illetve a WTO kvóták sorsára, már ami az a birka húst illeti. A vélemény, véleményem szerint megemlíthetné a Brexitet is, ahogyan az az Ausztráliáról szóló véleményem megtörtént, és releváns is. Igen, ennek a WTO kvótának a jövőjét mi is vizsgáljuk, ahogyan ő is elmondta, az Egyesült Királyság nagyjából a WTO birkaimport kvótának eh, a 40%-át veszi fel, ahogyan ezt már el is mondták egyébként. Köszönöm. Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Clark úr is elmondta, és mindannyian ezt tiszteletben tartjuk, ezt a véleményt. Talán hasznos volna, hogyha a jelentést megküldenék a titkárságnak, és a titkárság pedig a tagoknak. Engem ez nagyon is érdekelne, hogy miről szól. És az is érdekes volt, hogy a birkahús és a marhahús importjának az importjáról hogyan gondolkodnak az Európai Unió itt ezeknek a húságazatoknak a jövőjét tönkretette. Már akkor, amikor átalakították a támogatási rendszer, gyakorlatilag kiúzták az egész ágazat lába alól a szőnyeget Európában. Európában vagy az Egyesült Királyságban, hogyha valaki már a húst vagy birkahúst akar előállítani, hogyha azt akarjuk, hogy megmaradjanak ezek az ágazatok, akkor a közvetlen támogatásokra vissza kell térni, különben nem tudják előállítani azt a mennyiségű húst, amire Európában szükség van, már ez csak egy mellékes észrevétel volt, de úgy gondolom, hogy mi már magunk nagyon sokat tettünk az marhabirkahús ipar ellehetetlenítése érdekében. De ez úr beszélt az előnyökről, hátrányokról, de hogyha most bemutatunk itt egy jelentést a Kereskedelmi Bizottságnak, ami kevésbé protekcionista, nem is fognak ezzel foglalkozni, úgyhogy a jelentésünknek olyannak kell lennie, amit figyelembe tudnak venni, és amelyet komolyan tudnak venni. Nagyon fontos ugyanis az együttműködés. Ahogyan már az elején elmondta, nagyon gyorsan kellett dolgoznunk, és a módosításokba kerültek bizonyos szakmai kérdések, különösen az államt jóléti és a fenntarthatósági szempontok. Ami a Brexitet illeti, valóban fontos megfontolásokra van szükség. A magam részéről a TRQ kvóták tárgyalása majd meg kell, hogy történjen, amikor a Brexit tárgyalások véget értek. Gondolom, hogy ezek nagyon kemény viták lesznek, a Brexit tárgyalásokon belül. Minden esetre André úrral együtt kell majd dolgoznunk, hogy hasonló legyen a brexit kapcsolatos álláspontunk a két ügyben. Én nagy kíváncsisággal várom a munka folytatását az elnyék előadókkal. Ezek nagyon lényeges kérdések, meggyőződésem, hogy itt a mezőgazdaságban a mezőgazdasági bizottságban kifejezhessük a véleményünket a tárgyalásokkal kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy megvédjük az álláspontunkat. Köszönöm, elnök úr. E, poprawki do 1 września. Köszönöm. Szeptember 1-én 11 óráig kell benyújtani a módosítókat. meghallgattuk az agrébeli véleményeket, és tudom, hogy nagyon kevés idejük volt az Intának hagyott idővel összevetve. Az Inta bizottságban nagyon nyitott liberális megközelítést követnek, és persze nem csak a mezőgazdasági szempontokat vizsgálják. Mászröm és Hogan biztosok tettek már bizonyos kijelentéseket. Szerintem tőlük kell megkövetelnünk, hogy a mezőgazdasági kérdéseknek jobban tudatában legyenek. Való igaz, hogy bizonyos mértékig a mezőgazdasági kérdésekben engedményeket tettek hogy más ágazatokban előnyt nyerjenek. Valós tartalmi hatástanulmányra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy mindez az információ mindkét részről elérhetővé legyen a tárgyalások elősegítés érdekében. Úgy vélem, hogy ami a tárgyalásokat illeti, az intaberi kollégák kérése az volt, hogy a tárgyalásokat a valóságra alapozzuk. Köszönöm szépen a mai vitát a kollégáknak, a bizottság képviselőinek és mindenkinek. Köszönöm, aki ma itt megjelent. Három perces szünetet tartunk, és a koordinátorok ülésével folytatjuk a munkát. A teljes bizottság három órakor délután újra.